Kedves barátaim, azt javaslom, hogy most már tényleg lássunk neki a munkának, még akkor is, hogyha az elnökünk nem tud itt lenni, mert máshol van dolga, úgyhogy én próbálom az általa hagyott űrt valamennyire betölteni. A koordinátorok ülésének döntéseivel kezdeném, hogyha nincs senkinek ezzel kapcsolatban megjegyzése, akkor ezeket a döntéseket elfogadottnak tekintjük. Az első napi rendi pontra ugrunk, ami nem más, mint egy rendelet tervezet, amely egy közösségi vízumrendszer létre, vízumkódex létrehozásáról szól. Meg is adom a szót az előadónknak. Hol is van ő? Ő, Dimonté asszony fog helyette az előadónk helyett hozzászólni. Köszönöm szépen! Az Európai Parlamentben sokat beszéltünk már a vízum csomagról, a vízum kódexre vonatkozó javaslat évekkel ezelőtt benyújtásra került. Az eljárásrend további egyszerűsítését célozza ez a javaslat a gazdasági és biztonsági szempontokat kell egyensúlyba hozni. Az elképzelés az, hogy a Schengen övezetbe minél több ö, turista jöjjön, érkezzen, vízumkönnyítéssel segítve ö, ezek dolgát, anélkül, hogy az európai polgárok biztonságát veszélyeztetnénk. Természetesen növekedés, munkahely, teremtés várunk az, az idegenforgalmi ágazatban, és így lehet Európa valóban az első számú célpontja a turistáknak. Az egyszerűsített eljárásrenddel könnyebben jöhetnek rövid időre Európába a turisták, így kevesebb demokráciával olcsóban utazhatnak be. Mik a legfőbb eredmények? Például az elbírálás 15 nap helyett 10 nap áll majd rendelkezésre, így tehát a vízum kérelmeket gyorsabban elbírálják majd. Más tagállamok konzulátusain is benyújthatóak ezek a kérelmek a indokolt esetben, hogyha a másik ország valamiért nincsen jelen. A a rövid távra érkező turisták érkezésének könnyítés érdekében a tagállamok lehetővé tehetik maximum 7 napra a tengeri határokon is az ilyen vízumok kiadását. Ha minden igaz, akkor a plenárison, amikor szavazunk, akkor arra kell gondolni, hogy vannak bizonyos eredmények, amik nem szavaztak a bizottság javaslatában. Például a többszöri beutazásra jogosító vízumokra vonatkozó rendszert megváltoztattuk a kulturális és sportcélból beutazók külön elbánásmódja nem szerepel ebben a javaslatban, ami bizony a kulturális örökség évében nem túl jó jel. Végül a vízumok árának kötelező megnövelése, tehát a kötelező árnövekedés nem megfelelően indokolt. Egyre több a vízumköteles beutazó turista Európában, ráadásul itt jellemző a legnagyobb növekedés, mind abszolút értékben, mind eh, az elköltött pénz arányában. A vízumköteles eh, turisták száma 175%-kal nőtt a Schengeni eh, övezetben 2009 és 16 között 37,8 millióra, miközben ezzel párhuzamosan csak 38%-kal több turista érkezett eh, Európába. Abszolút eh, számokat tekintve 11 millió érkeztek Kínából, 5 és fél millióan Oroszországból, 3,1 millióan afrikai országokból, és 2 és 2,4 millióan Törökországból eh, a Schengeni övezetbe 2016 év során tehát ezek a vendég eltöltött vendég éjszakák alapján kimutatás. Az Európai Bizottság a következő főelvekre alapozta a javaslatát. Először is a többszöri beutazásra jogosító vízum akár tíz évig is érvényesen maradhat. A harmadik ország vízumrendszerének függvényében természetesen a bizottság által javasolt úgynevezett kaszkádrendszer helyett egy másik megoldást javasoltunk annak érdekében, hogy az indokoltan vagy jogosultan beutazók esetében hosszabb ideig érvényesek legyenek a vízumok. Egy másik tagállam konzulátusán is benyújthatják a kéremüket akkor, hogyha több mint 500 kilométert kellene utazniuk, főként a nagyországokban ez könnyű könnyítést, jelentős könnyítést jelent. Az európai turizmus stratégiát ez nagyban segíti. Nos, kollégák, ennyit szerettem volna újhelyi úr nevében felolvasni villámgyorsan. Köszönöm szépen, most meghallgatjuk az árnyék jelentéstevőket. Néppárt nevében Vim, aki a témáért felel, tessék. Tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen! Nekem is nagy örömömre szolgál, hogy Claudia Montérót helyettesíthetem, aki még anyasági szabadságom van. Úgyhogy én képviselem őt itt. Ez egy nagyon vitatott téma. 2015-ben az Európai Bizottságban már beszéltünk a vízumpolitikáról. Ez akkoriban egy sürgős kérdés volt, sürgősségi téma volt, és akkoriban a parlament eh, az Európai Bizottság javaslatát elutasította időközben, azonban előreléptünk, és az Európai Unión belül nem vagyunk már annyira szigorúak, a világ idegenforgalmi szervezetének a listáján az utolsó szaka, harmadban vagyunk. Nos, a turisták, vannak ugye turisták, akik vízummal érkeznek az Európai Unióba, aztán vannak olyanok, akik a munkájukat végzik, és ehhez vízum kell, például tengerészek, matrózok, stb., illetve az illegális bevándorlást is fel kell vetnünk. Claudia Montero üdvözli a bizottság új javaslatát, mindazonáltal itt bizonyos korlátozásokat javasol. Először is Kérdés, hogy az elektronikus vízum kérelem ebben a javaslatban kell-e, hogy helyet kapjon. Úgy néz ki például, hogy Kanadában, Kelet-Ázsiában és az USA-ban felmerül az a lehetőség, hogy elektronikusan kérjenek vízumot, vagy elektronikusan hajtsák végre, vagy folytassák le az interjút, ez ott sokkal jobban működik, például Kanadában, mint nálunk. És ez az, nálunk, ez az egész elektronikus rendszer egész ezen, hát nagyon sok zöggenővel működik. Aztán azok, akik rendszeresen utaznak be az Európai Unióba, legyen szó halászokról, tengerészekről például. A kérdés az az, hogy nem kellene nekik túl gyakran vízumot kérelmezniük, és ez hát nem teljesen érthető a polgárok számára, vagy ezek, ezen személyek számára, hogy mi a helyzet. Na most az Európai Bizottság javaslatának az egyik pontjával kapcsolatban, amelyben arról van szó, hogy hány hónapot kell betartani az értesítés szempontjából, ezt szerintünk lehetne egy kicsit rugalmasabban kezelni. És a 2014-es javaslat sem lenne sokkal jobb, mint a mostani. Aztán egy másik, egy fontos és nehéz pont, legalábbis az én véleményem szerint, ez a a vízum politikából, vagy a vízum kérelmekből felmerülő bevételeket a turizmus célokra kellene kiadni. De hát a kérdés az, hogy ez hogy jut el erre a célra. Ezek a kérdések Montero asszony részéről és a jelentéstevőnek Klaudián keresztül sok sikert kívánok ezen témával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vim. Szotovszki úr következik az EKR nevében, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy előkészítették ezt az anyagot. Ez arról van szó, itt arról van szó, hogy hogyan lehet megkönnyíteni az Európai Unióba való bejutást családoknak, tanulóknak, vagy munkavállalóknak. Természetesen szeretnénk, hogyha minél többen megcsodálhatnánk a, megcsodálhatnák a világörökség Európában lévő részeit, de persze mindeközben a vízum kérelmezést átláthatóvá kell tenni. Nagyon fontos a vízum kérdésének olyan kezelése, hogy ez ne akadályozza a turizmust. Közben persze tudatában kell lennünk annak is, hogy migrációs nyomás nehezedik Európára és nem szabad nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne legyenek kis kibúvók és hézagok. A bizottság javaslatával kapcsolatban ugye arról volt szó, hogy csökken a határidő 10 napra, 14 napról. Nem tudom, hogy van-e ennek, van -e erre valamilyen indoklás, hiszen elég fontos pontosan megvizsgálni a vízunkérelmet. Szerintem az ezzel kapcsolatos kockázatok nagyobbak, mint az esetleges előnyök. A jelentéstevő szerint fontos nemzetközi szinten is megvizsgálni a helyzetet, eh, például az amerikai rendszert. Itt van például az ötös javaslat vagy a hetes javaslat. Én szerintem a, eh, az Egyesült Államoknak olyan vízumrendszere van, ami hatékony és nagyon kiegyensúlyozott, és a migrációs problematikának is eh, megfelel. Ez azt jelenti, hogy csak azért, hogy a turizmust erősítsük, csak azért nem szabad a belső biztonságot kockáztatni. Köszönöm szépen. János Lados következik az Alda nevében. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Az Alda nevében támogatom a bizottság javaslatát. Fontos, hogy olcsóbb és könnyebb legyen vízumhoz jutni, és ezzel egy időben Támogatom a jelentés tevő véleménytervezetét, amely hasonló irányba mutat, mint a bizottság javaslata. Mi javaslatunk tovább egyszerűsíti a rendszert, például minél inkább egységesíteni kellene a, a, az alátámasztó dokumentumokat, illetve a digitális rendszert, vagy a rendszer digitalizálása is nagyon fontos, az online kérelem és elbírálás támogatással köszönöm. Anna Túlasszony következik az INF e nevében. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság a vízumkódex reformját javasolja, és ez nem meglepő, hiszen az Európai Bizottság már ebbe az irányba mutatott több javaslatot, de közben pedig nagyon fontos lenne megerősíteni a határokat és visszafordítani az illegális bevándorlókat. Két dolog fontos ebben a szövegben. Az egyik az eh, vízum eh, eh, egységesítése, hogy elkerüljük a csalást és a vízum shoppingot, illetve egy olyan politikát bevezetni, amely azon harmadik országokra nyomást gyakorol, amelyek rossz szándékkal adják ki, vagy rossz szándékot mutatnak, és ők rájuk nyomást kell gyakorolni, hogy visszavegyék, visszafogadják az állampolgáraikat. Nagyon fontos a Schengeni vízum kiadásával kapcsolatban. Itt a ami a migrációs nyomást illeti, itt a tagállamokra nagyon nagy teher hárul. Kérdés, hogy ez a vízumkódex reform mire szolgál, hogyha nincsen megfelelő migrációs, koherens migrációs közös politika. Egy olyan politika, amely a különböző migrációt támogató szervezeteket szolgálja ki, például a CDH. Hogyan tudjuk megmagyarázni azt, hogy a demográfiai kívások miatt számos európai politikus egyszerűen az európai eh, népességet le akarja váltani másokkal. Az Európai Tanács valettai csúcs találkozóján eh, hozott döntéseket is felvetném. Két jelenségre utalok. Az egyik, eh, ez azon menedékkérőkre vonatkozók, akik egyébként meg a nyári szünetben hazamennek abba az országba, ahol elvileg őket fenyegetés éri. A másik pedig azok, akik illegálisan érkeznek az Európai Unióba, miután, vagy maradnak az Európai Unióba, miután lejárt a vízum, vízumuk. Schengeni vízumuk. A francia szenátusban volt egy elemzés, egy jelentés, amely e, ezt e, tekinti az egyik legfontosabb bekerülési útnak. A csalás, e, vízumcsalás megvizsgálás elengedhetetlen. Franciaországban volt egy ilyen meghallgatás, mely szerint Algériában a vízum hamisítás egy egyértelmű csalási ág sok algériai polgár érkezik Franciaországba vízummal, de nem megy vissza. A helyzet tehát így néz ki Franciaországban. És most az a helyzet, hogy kolera járvány van Algériában, úgyhogy azt gondolom, hogy a vízum kibocsátás tekintetében nagyon szigorú politikát kellene folytatni. Elnök, köszönöm szépen Nánotú asszonynak. Nincs más hozzászóló. Szórendszen asszonyt kérdezem az Európai Bizottság részéről, hogy van-e hozzáfűzni valója, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit üdvözlök. Néhány bevezető szót hadd mondjak a 2018-as javaslattal kapcsolatban. Volt egy 2014-es javaslat, amely nem került elfogadásra különböző okokból, és a társjogalkotók nem tudtak megállapodni, és úgy döntöttünk, hogy visszavonjuk ezt a javaslatot, és az új helyzet fényében biztonság és migrációs helyzet fényében úgy döntöttünk, hogy egy célzottabb javaslatot nyújtunk be, amelyben azt gondolom, hogy fenntartottuk a 2014-es javaslat egyes rendelkezéseit, amelyek a könnyítésre vonatkoztak. Erről ugyan nem volt formális megállapotás, de azért lehetett érezni, hogy melyek azok a pontok, amelyekben megállapodás születhetett volna. És emellett azt gondoljuk, hogy ez a javaslat hogy azt gondoljuk, hogy ennek a javaslatnak a rendelkezései nem akadályozzák az, a turizmust, illetve az utazást. Növeljük a vízum díjat, de szerény növelés 20 euró, és ami a hatás tanulmányt illeti, ezzel, erről készült egy hatástanulmány, hogy hogyan jutottunk erre az összegre. Megpróbáltuk a tagállamokat arra kérni, hogy válaszolják meg azt a kérdést, hogy mennyibe kerül egy vízumkérelem elbírálása. Hát ez nem volt olyan egyszerű. A 80 euró megfelel annak, ami az infláció alapú emelést jelentette volna 2006 óta. amikor is 60 euró volt ez az összeg. Azt gondoljuk, hogy ez a növelés, ez az árnövekedés, ez senkit nem fog elrettenteni attól, hogy vízumot kérjen. A vízum díj célja nem a jövedelem, nem a jövedelem generálása, hanem a valóban a költségek fedezése, amibe került tehát a vízum kérelmeknek az elbírálása. nem tartottuk fent a, azt a javaslatot, amely a többszöri belépésre jogosító vízumok kiadásával, kötelező kiadásával kapcsolatos lett volna. Most, de ez elvben létezik, és egy ilyen több lépcsős rendszer keretében valósul meg, hogyha bizonyos feltételeknek megfelel valaki, akkor a tagállamoknak kötelező a három, négy vagy öt éves vízumot kibocsátani. Ez volt az egyik akadálya 2014-es eljárásban. Eh, ahol is a tagállamok úgy látták, hogy egyes országokban, ahol alacsony a migrációs kockázat, nagyvonalúbbak lehetnek az európai országok, és más országokban, eh, ahol eh, drámai változások merülhetnek fel, ott más a politika. Ezzel az új rendszerrel eh, azonban ennek, ezeknek a különbségeknek meg lehet eh, felelni. Egyes eh, helyeken vagy egyes országokkal szemben nagyvonalúban lehet alkalmazni, más országokkal szemben kevésbé nagyvonalúan. Emellett fenntartottuk a külső határon megvalósuló átmeneti rendszert, az vízumkibocsátás átmeneti rendszerét, megerősítettük a biztonsági intézkedéseket egyértelmű okból. Ez egy opcionális lehetőség tagállamok számára, amelyek rövidebb időre eh, szeretnék ezt bevezetni a rövidtávú turizmus támogatására, és ez azt jelenti, hogy minden releváns elvárást eh, teljesíteni kell, minden releváns elvárásnak meg kell felelni, és előre kell megvizsgálni eh, az eljárásokat, rendszereket, opciókat. Néhány képviselő beszélt a további digitalizáció fontosságáról, ennek tudatában vagyunk, és azok, akik a tavaly szeptemberi nyilatkozatunkat olvasták, és a jövőbeni vízumpolitikáról volt ebben szó, ott volt arról szó, hogy fontos az új modern technológia alkalmazása a vízumfeldolgozás és a vízum kérelmezés területén, de ezzel egy időben vannak bizonyos területek, ahol nem könnyű hozzáférni a modern technológiához, tehát ez nem szabad, hogy egy exkluzív rendszer legyen a digitalizáció, de számos tanulmányt készítünk azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet ezt a legjobban folytatni, akár a vízum matrica aktrica megszüntetését vagy kivezetését is felvetettük, ez is egy akadály lehet, hiszen ezt ugye elő kell állítani, és ennek az hamisítása is akkor felmerül. Ennek megszüntetése bizonyos problémákat megszüntetne, ráadásul javítaná, könnyítené az eljárást, mert ezután már nem kellene mindenképpen a konzulátuson megjelenni ahhoz, hogy az útlevelébe beragasszák ezt a vízumot, hogyha megszűnne ez a fizikai formája a vízumnak, akkor ezek a problémák is megszűnnének de hát ez a jövő zenéje. Most még nem teszünk javaslatot, először elkészítjük ezeket a tanulmányokat, és ez esetleg majd további változásokhoz vezet, akár a jogalap változásához is. A tagállamok számára fontos lenne a vízum kérelem elektronikus platformon való benyújthatósága és ez a dokumentumok átküldésének lehetősége, hogy ne kelljen ezeket papírformában prezentálni. Azt gondolom ennyi, amit el akartam mondani. Hogyha van még további specifikus kérdés, akkor arra szívesen kitérek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Szépen asszony. Úgyhogy most visszatérek a jelentéstevőt képviselő de Monte asszonyhoz. Kérem, foglalja össze vitát. Grazie, kollégi, köszönöm intervenuti per... Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak a témához, köszönöm az inputot és a javaslatokat. Azt hiszem, a jelentéstevő eleve azt a szempontot tartotta szem előtt, hogy a legális utazók helyzetét javítsuk, hiszen a turizmus, mint ágazat az európai GDP 10%-át adja. Nyilván vannak helyzetek, amikor érdemes óvatosnak lenni, de mindenképpen érdemes egyszerűsíteni az eddigi rendszeren, különös tekintettel arra, hogy a digitalizáció milyen lehetőségeket teremt. Én a magam részéről mindent továbbadok a kollégának, amit elmondtak a kollégák, és aztán a jelentéstevő ezt a továbbiakban a munkája alapjául teheti. A módosítások benyújtásának ideje szeptember 11-e, a TRAN-ban 9-én, október 9-én fogunk szavazni, a Libe szakbizottságban pedig november 5-ében, ezek nem teljesen végleges dátumok de remélhetőleg végig, évvége előtt plenárisra kerül ez a téma. A következő az Európai Munkaügyi eh, Hatóság létrehozása, a Foglalkoztatásügyi Bizottság eh, jelentését eh, véleményezzük. Parancsoljon kollega, öné a szót. Äh, äh, Elnök úr, Köszönöm szépen. Örülök, hogy ma itt bemutathatom az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásával kapcsolatos véleménytervezetemet. Az Európai Unió legnagyobb vívmánya a belső piac, amely több pillére támaszkodik. Az egyik pillér az európai versenyjog, amely a vállalkozások számára tisztességes és egyenlő feltételeket biztosít a tagállamokban, és megnyitja a piacot az 500 millió polgár előtt. Hogyha a vállalkozások az EU-s versenyjogi feltételeket megsértik, akkor akár eh, a globális eh, éves eh, forgalmok akár 10%-át is ki kell fizetniük büntetésként. Egy másik pillér az európai munkajog és szociális jog. Lehet, hogy az Európai Unió egy veleszületett hibája az, hogy ez még nem létezik abban a formában, vagy nem valósult meg abban a formában, ahogyan azt a polgárok elvárnak. Tisztelt kollégák, felvetem a kérdést, hogy miért nincs hatékonyabb miért nincsenek hatékonyabb büntetőjogi eljárások az önvállalkozásokkal vállalkozásokkal szemben, amelyek nyilvánvalóan megsértik a munkajogot. Hogyha az európai verseny jogban megvannak a megbele, miközben megvannak a megfelelő eszközeink a versenyjogban, az európai munkajog területén ez egyáltalán nincs így, így ezért lenne fontos az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása, az európai munkajog és szociális jog javítása lenne a cél, illetve a megfelelő adatcsere a hatóságok között. A munkajogi hatóság egy fontos eszköz lehet az európai struktúrában a munkajogi és szociális jogi koordináció érdekében. Emellett a hatóság a közlekedés területén is kapna illetékességeket, ezt nekünk üdvözölnünk kellene szakbizottságként. A vélemény kialakításakor három dolgot tartottam fontosnak. Először is a meglévő szociális jogok a közlekedés területén, különösen ami az 561 per 2006-os irányelvet illeti, ez előirányozza, hogy a szomszédos országok összehangolják a fellépésüket a tehergépjárművek ellenőrzésekor, hogy hány ilyen koordinált ellenőrzésre került sor, illetve milyen eredménnyel végezték el ezeket, erre vonatkozólag nem állnak igazán rendelkezésre adatok. Fontos lenne, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság a tagállamok közötti együttműködést egy megfelelő adatbázisra alapozza, és segítenie kellene a tagállamoknak az intézkedések koordinációjában. Az európai munkajog jobb végrehajtása érdekében az európai közutakon elengedhetetlen a kommunikáció tagállamok között. ahol vannak már digitális infrastruktúrák a hatóságok közötti együttműködéshez, a munkajogi hatóságnak azt tovább fejlesztenie kellene, illetve támogatnia kellene. Vannak már erre példák, van például már egy olyan digitális eszköz, amely a különböző nemzeti hatóságok között kapcsolatot teremt a nehéz gépjárművek terén, és ez egy olyan eszköz, amelyet intenzívebben kellene használnunk, ez ennek köszönhetően gyorsabban felismerhetnénk azt, hogy egy szállítmányozó a múltban esetleg már súlyosan megsértette-e a tagállami vagy európai szintű jogszabályokat. Végeredményben a célunk az, hogy a munkajogi ellenőrök egy appet használhassanak. Ezzel az ellenőrök valós időben kaphatnának információkat az ellenőrzött teherautó vezetők munkajogi körülményeiről, így tudunk egy szociálisan tisztességes, fair Európát teremteni. Várom az eszmecserét önökkel, kedves kollégák! valamint a konstruktív módosító javaslatokat is. A módosító benyújtásának határideje jövő hét szerda lenne, déli 12 óra. Köszönöm. Köszönjük szépen. A néppárt nevében Lukas Jeszkasz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja już kiedyś powiedziałem... Köszönöm szépen. Korábban már jeleztem, hogy Mindenképpen támogatom ennek a hatóságnak a létrehozását. A hatóság nevének rövidítése az én nevem kezdőbetűivel is egybehangzik. Eközben persze nagyon fontos, hogy a munkajogi jogsértéseket felszámoljuk, gátat szabjunk nekik, és megfelelő információ cserére kerüljön sor, ezt mindenképpen támogatnunk kell. Az Európai Unió belső piaca természetesen az a négy szabadságon alapszik, ide tartozik a szolgáltatások szabadsága is, és tudjuk, hogy különösen manapság rendkívül fontos az, hogy a munkavállalók tudják, hogy az adott jogi rendszeren belül milyen jogok illetik meg őket. Tudniuk kell, hogy a többi tagállamban is hogyan néz ki a munkajog, hogyan, milyen jogok illetik meg őket, ugyanez igaz a munkaadókra is. Tisztában kell lennünk a jogi helyzettel, úgy gondolom, hogy ez a hatóság egy olyan platform lenne, amely ezt lehetővé teszi. Itt mind a munkavállalók, mind a munkaadók megtalálják a jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó információkat, a 28 tagállamot illetően, a különböző bértárgyalásokra vonatkozó és a bérezésre vonatkozó információkat is megkapnák itt, és így tovább. Tudjuk ugyanis, hogy a bértárgyalások egészen különbözőképpen zajlanak a különböző tagállamokban. Franciaországban például a bérezés nagyon különböző elemekből épül fel, egy kívülálló számára néha nehéz ezt átlátni, igaz ez a munkavállalókra és a munkaadókra egyaránt. És nyilvánvalóan a munkavállalók rendelkezésére nem áll egy egész seregnyi jogász, akik elmagyarázhatnák nekik, hogy miről is van szó. Ezért fontos egy megfelelő platform létrehozás, egy információs központ, egy adatbank, és úgy gondolom az Európai Unió összes hivatalos nyelvén hozzáférhetőnek kell lenniük ezeknek az információknak. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő Detjen úr beszélt, egy, ö, többször használt az ügynökség szót, úgy gondolom a hatóság helyett valóban helyesebb lenne az ügynökség szó használata, Európai Munkaügyi Ügynökség, hiszen az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács már szerezhetett tapasztalatokat ezen a téren, és tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy az Európai Uniós ügynökségek esetében egységes legyen a nomenklatúra. Ügynökségekről van tehát többnyire szó, fontosnak tartom, hogy ez az elnevezések területén egységesek maradjon. Ami a kontrollt, illetve a felügyeletet illeti, és az esetleges vitarendezést, támogatom azt, hogy legyen információcsere, leven, legyen együttműködés, azon feltételek mellett persze, hogy a tagállamok is beleegyeznek ebbe, de fontosnak tartom azt, hogy az új ügynökség ne avatkozzon be a tagállamok illetékességébe, hatásköreibe, illetve azon ügynökségek Európai és Uniós szervek hatáskörébe, amelyek már most ellátják a felügyelet feladatát. Oda kell figyelnünk, hogy ne avatkozzunk be túlzottan az Európai Uniós jogi, meglévő jogi keretbe, keretbe, és persze az is fontos kérdés, hogy hol legyen a, ennek az ügynökségnek a székhelye. Remélem, megfelelő lesz az együttműködés ezügyben a parlament, a tanács és a bizottság között, és reményeim szerint a földrajzi egyensúlyt is figyelembe veszik a székhely elhelyezésekor, vagy meghatározásakor. Talán érdemes lenne egy olyan régióra gondolni, ahol a munkavállalók mobilitása fontos szerepet játszik. A tagállami kontrollt persze nem vehetjük el tőlük, de kiegészíthetjük azt, felléphetünk egyfajta mediátorként, a vitarendezés során például. Továbbá fontosnak tartom azt is, hogy az ügynökség azokat szolgálja, akiknek információra van, szük, akiknek információra van szükségük. Továbbá gondoskodnia kell arról is, hogy megelőzzük az esetleges visszaéléseket, és meg kell könnyíteni a munkavállalók számára, hogy eligazodjanak egy másik tagállam jogrendszerében. Ennek köszönhetően pedig remélhetőleg kevesebb lesz a visszaélés és a viszaság. És várom persze az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel és a jelentéstevővel, hogy ideális kompromisszumot alakíthassunk ki. Az ECR frakció nevében megadom a szót Zlotowski úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, először is köszöntet szeretnék mondani az előadónak. Nagyon jó ez a jelentés tervezet. Sajnálatos módon a szoban forgó tervezet ne, nem oszlatta el az ECR frakció minden kétségét, sőt, inkább, mint hogyha egyre több kérdésünk lenne. Ez a javasolt szervezet, ez tényleg valóban az európai szabályokat követi, hiszen hogyha valóban ügynökségről beszélünk, akkor ügynökség eh, szabályai szerint kell eljárnunk. Nem egészen értem, hogy mi ez az új formula, mi ez az új szó, amit itt használunk. Nyilván az Európai Bizottság szerette volna elkerülni azt, hogy egy újabb ügynökséget hozzanak létre, ezért más néven nevezik, de hát ez mégiscsak Tetszik ez a rövidítés, de függetlenül attól, hogy ez hivatalnak nevezzük, vagy, vagy ügynökségnek, alapvetően ez mégiscsak ugyanez. Elképesztő, hogy egy hivatalnak, vagy egy ilyen szervezetnek ilyen óriási hatáskörei legyenek, az egész európai piacot lefedje, a, ke, a közlekedési ágazat minden problémáját eh, meg is oldaná. Szerintem sokkal hasznosabb és eh, jobb lenne, hogyha a tagállamokkal az Eurocontrol csoport keretében szorosabbra fűznénk az együttműködés szálait. Erről egyébként a szöveg végén találunk utalást. minden egyes eh, cég, minden egyes sofőr számára egy több nyelvű dokumentumot készítenénk, amely leírná jogaikat, kötelességeiket, szabályokat. Szerintem az ilyenfajta együttműködés sokkal jobb lenne, mint hogyha tovább növeljük a bürokráciát azzal, hogy ma már így is elég zsírosra hízott európai bürokráciát csak tovább növelnénk. Ez a hivatal, vagy ügynökség nevezzük bár, hogy a cégeket támogatná a célok szerint, azokat a cégeket, amelyek nem tudják meg fizetni majd mindazokat a költségeket, amelyek a munkálók kiküldetésére vonatkozó új szabályok életbelépését követően majd mind alkalmazandóak lesznek. Azt hiszem, hogy a munkavállalókkal, illetve a munkáltatókkal szembeni felvilágosítása, folyamatos oktatás, felvilágosítás az lehet mindenképpen célra vezető. Sok esetben ennek a hivatalnak óriási hatásköre lenne, és egy olyan helyeken lépne fel, ahol a tagállami hatóságok már hatékonyan nem tudnak semmit tenni. Például egy szerződési cikknek való megfelelést az ötös cikk értelmében vizsgálnák. Hát például a tagállamok közötti egyeztetés hogyan lehet egy ilyen hatóságnak hatásköre? Ez a, a hatóság például a közös vizsgálatok koordinációját vagy elrendelését milyen hat, ha, hogyan rendelhetné el. Azt hiszem, hogy ez a tagállamok közötti együttműködésre vonatkozó hatáskört jelentősen túlépné. Még egyszer mondom, a kétségeimet nem sikerült eloszlatniuk, hanem inkább csak növelték ezek számát és megerősítették, hogy, hogy ez a hivatal és a tagállamok hogyan működnének együtt az európai ilyen hivatalnak nem csak a nemzeti vizsgálatokat koordinálná, hanem ez ilyen vizsgálatokat indítana, illetve a tagállamokon túlmenően is eljárna ezek ezen vizsgálatok esetében. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, minden ezen ügyek, kérdések miatt eléggé negatívan állunk ehhez az egész kezdeményezéshez, ötlethez, amelyet ez a dokumentum csak tovább erősített. Egy sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nem tudjuk majd támogatni. Köszönjük szépen Zlotowski úrnak magvas gondolatait. Donc nous allons passer à Monsieur Bach, George. George Bach. Oui, merci Dominique. Uh, ich möchte erstmal uh, dem Kollegen mich Köszönöm szépen, Dominik. Először is szeretnék köszönetet mondani Mihálynak a munkájáért, és ő, amikor a belső piacot említette, és a tisztességes viszonyokat egy számomra nagyon fontos témát vetett fel, és ezért egy ilyen ügynökség létrehozásának a, az indoklását fontosnak tartom, mindegy, hogy hogyan nevezzük ezt, hogy ügynökség vagy hatóság, lényeg az, hogy megfelelő eszközökkel lássuk el ezt a hatóságot. Ez egy nem új gondolat, ez nem egy új gondolat, Michel Barnier már annak idején felvetette ezt a témát, főleg a szociális kérdésekben Mm, fontos szerepet játszik ez, hogy a tisztességtelen körülményekkel szemben, feltételekkel szemben felnézünk, főleg a közlekedésben kell foglalkozni ezzel. Ez most nem, ez konkrétan nem a mi feladatunk, hanem a foglalkozatási bizottság feladata lesz, illetve a kiküldetést is említenünk kell, nem lehet ezt az egészet kiküldetést a korlátozni. Amit a kompetenci- ami a kompetenciákat illeti, attól félek, hogyha ezt nem megfelelően szabályozzuk, nem adunk megfelelő pénzt, költségvetést az ügynökségnek, akkor ez egy papírtigris marad. Az ellenőrzéseket már említette a kollega, és minden eh, országnak, minden tagállamnak kell készíteni egy beszámolót, évente egy éves beszámolót, mennyi ellenőrzést eh, hajtottak végre, eh, de egyetlen ország sem sem felel meg ennek a követelménynek teljes mértékben. Egyes országok nem is törődnek ezzel, mások kevesebb feladatot végeznek el, mint amennyi kell, az Európai Bizottság pedig nem foglalkozik ezzel. Lukashevska asszony is említette azt a gondolatot, hogy a tagállamokkal való együttműködést hogyan kell közösen alakítani, Számomra ez mindenképpen hozzáadott értékkel, hogy legyen. Nem lehet a tagállamok ellen fellépni, a kompetenciákat össze kell fogni és az ügynökségnek kiegészítő hozzáadott értéket kell képviselnie. A mediációt is fontosnak tartom, azt is, hogy nem kell, nem kell minden vitának az Európai Bírá, Bíróság elé kerülnie, hanem fontos az, hogy már előzetes mediációt valósítsanak meg, és itt igyekezzenek valamilyen megoldásra jutni a tagállamok. Mindenképpen említendő, a szociális partnerek munkáját, őket be kell vonni a szakbizottságokba, rögtön az elejétől kezdve ő velük konzultálni kell, sőt, aktívan be kell őket vonni, egy proaktív szerepet kell nekik adni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, George. Vodalon asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Michel javaslata jó irányba megy, és az Európai Bizottság javaslatára reagál. Ez nagyon fontos a légi eh, ágazat eh, szabályozása, eh, és ezt ide ebbe felveszik, ezt ennek örülök. A munkaügyi hatóság a visszaéléseket kell, szemben kellene, hogy fellépjen, és csak és az olyan gyakorlatokkal szemben, amikor is azon országokban végeznek, illetve szociális dömpinget okoznak, amelyekben az magának a cégnek nincsen, nem ott van a központja. Én támogatom azokat a módosító javaslatokat, amelyek a hatóság kompetenciájába fölvennék a közúti közlekedési vállalkozások nyilvántartásba vételét a reális időben. Ez jobb gyakorlat ban megkönnyíti az ellenőrzők munkáját mindazonáltal. Én azt gondolom, hogy messzebbre lehet menni, ami a feladatokat illeti, a két nemzeti hatóság közötti konfliktus esetében a hatóság nem csak mediátor szerepet kellene, hogy játszon, hanem döntő bírói feladatot is el kellene, hogy látson, és kötelező érvényű döntéseket kellene, hogy hozzon. Köszönöm szépen az együttműködést a jelentéstevővel Köszönöm szépen, Ánotú asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek Georges Clemenceau mondta, hogy ha egy problémát el akarunk ásni, akkor hozzunk létre erre egy bizottságot. Nos, ez még mindig így van, mert amikor az Európai Unió a saját korlátaiba ütközik, akkor az Európai Bizottság egy új ügynökséget varázsol elő a kalapjából az Európai Unió nagyon, nagyon-nagyon gyümölcsöző munkát végez, hiszen olyan sok biztosa van, és olyan sok bizottsága és ügynöksége és ez úgy tűnik, hogy újabb és újabb európai hatóságok jönnek létre, újra és újra ugyanazt a dalt éneklik, nótát fújják az európaiak, de az emberek egyre kevésbé akarják ezt elhinni. Na most elvileg az a feladat ennek a hatóságnak, hogy a visszaélésekkel szemeljen. Ez nagyon jó. De tényleg azt gondolják, hogy ez tényleg a munkavállalók munkakörülményeit javítani fogja? Ez a javaslat. Mi a helyzet ezekkel a súlyos munkanélküliségi régiókkal, amely egyes tagállamokban súlyos problémát okoznak. Az európai rendszer elvben ez egy teljes mértékben a szabad piacotnak rendel alá mindent. vannak olyan problémák, amelyekkel e, ez, a, amelyekért ez a teljes mértékben és korlátlanul szabad kereskedelem e, a e, felelős, és az Európai Unió ezt még támogatja. Mindennek során a, ez a delokalizációhoz vezet, a fizetések csökkenéséhez, szociális dömpinghez. Én nagyon szkeptikus vagyok ezen új ügynökséggel kapcsolatban, amelyek kapcsolatban azt ígér, ígérik, hogy ez egy további lépés lesz a szociális Európa felé. Lehet, hogy jó szándék vezérli azokat, akik ezt kitalálták. Persze ne felejtsük el, hogy a pokolhoz vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig megadnám a szót az Európai Bizottságnak. Tessék, Lizsóá úr, tessék, tessék. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit üdvözlök. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet, és hogy támogatják ennek a hatóságnak a létrehozását, és hogy támogatják azt, hogy a közlekedési ágazatban is legyenek kompetenciái ennek a hatóságnak. Négy megjegyzésem lenne először is. Tudomásul veszem azokat a módosító javaslatokat, amelyeket a jelentést vőtette a tagállamok kötelezettségének megerősítésére az elával való együttműködéshez. Információt kell rendelkezésre bocsátani például, és hogyha a tagállamok nem működnek együtt, akkor az ELA tájékoztatja az Európai Bizottságot, amely a megfelelő lépéseket megtenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a módosító javaslat megfelel számos olyan hozzászólásnak, amelyet ezen szakbizottság tagjai tettek amikor bemutattuk a javaslatot. Második megjegyzés. Tudomásul veszem azt, hogy az Európai Biz... hogy, hogy a jelentéstevő a peer review-kra akar támaszkodni. Nagyon fontos a végrehajtó hatóságok közötti tapasztalatcsere az ellenőrzés javítása érdekében harmadszor. Azt is figyelembe vesszük, hogy a jelentéstevő e a közúti közlekedés mellett a légi közlekedésre is szeretne utalni, például az 1008 per 2008-as rendeletre, és úgy látjuk, hogy egyértelmű és sürgős szükség van arra, hogy javítsuk a végrehajtást, és olyan végrehajtó eszközünk legyen, amely ennek megfelel. Ebben az összefüggésben nem szabad elfelejtenünk, hogy hogy a közlekedési, a közúti közlekedési ágazatban még nincs ügynökség, de az légi közlekedésben az EASA létezik, és ez akár az EASA kompetenciájának növekedéséhez is vezethet. Az ELA, ez a jövőbeni hatóság, ez nem ez, ennek van egy kompetencia listája, de ez nem korlátozott, ezt ki lehet egészíteni, nem csak a közúti közlekedésre, hanem a légiközlekedésre is. Ma délelőtt sokat beszéltünk a légiközlekedésről, ahogy olalei fő igazgató is beszélt erről a kérdésről, illetve a szociális kérdésekről a légiközlekedés terén. Ebben az összefüggésben meg fogjuk vizsgálni azt, hogy van-e szükség új végrehajtási eszközre, hogy ez az ELA legyen vagy az EASA kompetenciának kibővítése legyen a megoldás. Tehát itt ez egy nyitott kérdés. Az utolsó megjegyzésem a 16-os módosításra vonatkozik, ahol is a jelentéstevő azt javasolja, hogy az ellenőrzők közvetlenül férjenek hozzá az ERU e és az IMI-on keresztül az információkhoz. Összességében az Európai Bizottság támogatja ezt a, az általános megközelítést. Az egyetlen kérdés, amit feltennénk, az az, hogy az elát létrehozó rendelet valóban a megfelelő hely-e arra, hogy beszéljünk erről a kérdésről, vagy inkább az ágazati rendelkezésekben beszéljünk erről. A három jelentéstevő Fandekamp, Ertól és Kilonen képviselők, akik a három mobilitási csomag jelentéstevői, ők tették ezt a javaslatot. Zlotowski úr már nincs itt ugyan, de kérdezte, hogy mi a hozzáadott értéke a vállalkozások számára egy ilyen ügynökség létrehozásának. Azt gondolom, hogy világos és egyszerű a azok a vállalkozások, amelyek az európai ö, ö, szabályoknak megfelelnek, azoknak az az annak lesz előnye ebből, ennek az ügynökségnek a létrehozásából, azáltal, hogy az szabályoknak meg nem felelő vállalkozások szankcionálására kerül sor. Természetesen fontos a szakszervezetek bevonása, a szakszervezeteknek lenne itt szerepe, mint érdekelt feleknek. Ezeket a pontokat szerettem volna felvetni. Összességében nagyon pozitívnak tartom ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnknek, Mihálynak tessék, hogy foglalja össze vitát. Um, és, um... Köszönöm szépen. Tudomásul vettem az elhangzottakat, és nagyon örülök ezeknek a megjegyzéseknek. Jevszka asszony a szemantikai kérdéseken túl, amelyek ugye a fogalmakra vonatkoznak, biztos vagyok abban, hogy a tartalmiakban egyetértünk, legalábbis ez derült ki a számomra. Bach úrnak is köszönöm. A szociális partnerek hangsúlyosabb szerepeltetése a szövegben nagyon fontos a számomra is. Biztos vagyok abban, hogy ez egy pozitív mozzanat lenne. Erre is külön oda kell még egyszer figyelnünk. És persze, hálás vagyok, hogyha további módosítókat nyújtanak még be a kollégák, és várom az együttműködést. Euh, Köszönöm. Emlékeztetem önöket arra, hogy a módosítók benyújtásának a határideje szeptember 12 és október 9-én szavazunk itt. A harmadik dossziéra térünk át, amivel foglalkozunk, kell ma foglalkoznunk. Az új nehézgépjárművekre vonatkozó széndiokszid kibocsátási normák. Az ENVI szakbizottsággal közösen dolgozunk ezen a témán. Néppárti az előadónk, Henna Virkunen, és talán Vim fogja helyettesíteni. Azt hiszem, hogy egy nagy teherautón távozott a kollégina. Oh, my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 c'est vrai, on a un petit peu d'avance, donc... Yes, euh... Monsieur Chairman. Elnök úr. Wim van de Kampnak adom meg a szót, aki megpróbálja Virkonen asszony véleményét elmondani. Eh, eh, Elnézést, elnök úr, teljesen megfeledkeztem arról, hogy Virkonen asszony nekem kell helyettesítenem, de se baj, felolvasom a jegyzeteit. Angolul olvasom fel. Ugyanazokat a széndiokszid kibocsátási követelményeket javasolja a bizottság a nehéz gépjárművek esetében, mint a könnyű gépjármű, haszongépjárművek és a személygépjárművek esetében. Ez azt jelenti, hogy 2025-ben 50%-os csökkentés következik be, 2030-ra pedig 30%-os. Ezek a célkitűzések Virkunen asszony szerint nagyon ambiciózusak a nehéz gépjárművekre nézve, mert nem tudjuk ezeket összehasonlít, nem összehasonlíthatók a személygépjárművekkel. Azt hiszem, hogy egy ilyen mértékű csökkentés elérése több eszközt követel meg, többféle megoldásra lesz szükség, és jó emlékeznünk arra is, hogy a kibocsátás csökkentés úgy is elérhető, hogyha új megoldásokat fejlesztünk ki, ilyenek például többek között a teher, terhelés optimalizáció, a sofőrök képzése, a flotta megújításra vonatkozó ösztönzők megteremtése, az infrastruktúra fejlesztésbe és fenntartásba a történő beruházás, és így tovább. Különösen fontos a technológia semlegesség. Minden innovációt szem előtt kell tartanunk, az összeset figyelembe kell vennünk. Sajnálatos módon azonban jelen pillanatban nem minden megoldás technológia semleges, ezért azt javasoltam, hogy az Európai Bizottság új módszert alkosson a számítások elvégzéséhez 2022-ig. Így jobban figyelembe tudnánk venni az energiafelhasználás környezeti hatását. Szerintem nagyon fontos, hogy jó egyensúlyt teremtsünk a célkitűzések között. Egyrészt elő kell mozdítanunk az innovációt, másrészt pedig meg akarjuk erősíteni az európai versenyképességet és magasan képzett munkaerőt megkövetelő munkahelyeket is akarunk teremteni. Üdvözlettel, Hemma Gratulálunk önnek, és köszönjük, hogy így az utolsó pillanatban az előadót helyettesítette. A szocialista frakciónak adom meg a szót. Köszönöm elnök úr a kiváló lehetőséget a könnyű gépjárművekre vonatkozó szabályok már régóta érvényben vannak, a nehéz gépjárművekre végre valahára, és ennek csak örülhetünk, lesznek eh, kibocsátási normák, hiszen egyébként a 2050-es kibocsátási normáinkhoz, vállalásainkhoz hogyan is tarthatnánk magunkat. Itt volt az ideje, hogy tegyünk valamit a bőrünkön érezhetjük a globális felmelegedést, mert így is lehet, hogy késő az európai eh, autóipar vezető szerepet játszik, nem csak a könnyű, hanem a nehéz gépjárművek esetében is. Ha bármit teszünk, ez jó nem csak a környezetnek, a földnek, hanem az ipar, ipar versenyképességének is. Ugyanakkor a nehéz gépjárművek rendkívül sokszínűek felhasználás tekintetében is Vanden Kampurat kérem, hogy kicsit halkabban zajongjon. Vannak olyanok, amelyek több millió kilométert megtesznek életútjuk során, vannak amelyek kevesebbet, de minden nap 18 órában szállítják az utasokat. Tehát um, azt is tudjuk, hogy a mérési módszereink is viszonylag fejletlenek, így tehát különböző differenciált megközelítéseket kell alkalmaznunk, ahol ez lehetséges és hasznos. 2022-es felülvizsgálat kiváló alkalom lesz arra, hogy finomítsunk ezeken a jogszabályokon, amennyire csak lehet. Minden ágazatnak hozzá kell járulni a globális felmegedés elleni harchoz, a közlekedés sem kivétel ez alól. A technológia nem áll készen, a nehéz gépjárművek kibocsátásának csökkentése tekintetében némi időt kell adni ennek az ágazatnak. Ugyanakkor vannak ígéretes kezdeményezések az alternatív üzemanyagok tekintetében, tüzelanyagok tekintetében is. Alapvetően arra van szükség, hogy már a kiinduló pont jó legyen, stabil jogszabályokkal alapozzuk meg a jövőt, ehhez pedig az kell, hogy az Európai Parlament ebben is ambiciózusabb legyen, mint az Európai Bizottság. Köszönjük szépen, képviselő asszony, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ALDE részéről támogatom ezt a javaslatot, mert az teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió klíma és energiapolitikájával. A javaslat alapja nagyon hasonlít a személygépjármű kibocsátásokra vonatkozó szabályozáshoz. Ezek a ebben is bizonyos standardokat, normákat határoztunk meg, ezért az áldálláspontja a korábbihoz hasonló, támogatjuk a kibocsátás csökkentési célokat, amelyeket az Európai Bizottság a javaslatában szerepeltet, de nyitottak vagyunk arra is, hogy esetleg nagyra törőbb célokat határozzunk meg. Mégis meg kell említeni azt is, hogy a gyártók bizonyos tudományos tanulmányokra hivatkozva azt állítják, hogy a bizottsági javaslat a csökkentésre nézve túl ambiciózus, és hogy a jelenlegi technológiai folyamatok nem biztosítják, hogy az Európai Bizottság céljait el tudjuk érni. Ezt szem előtt kell tartani. A felülvizsgálat éve azonban 2022, ez nagyon hamar itt lesz. Kérdés, hogy e néhány év alatt mit tudunk elérni, hiszen a hatályba lépéstől a felülvizsgálat évéig mindössze két-három év telik el. Az ALDE mindenképpen támogatja a jelentéstevő azon javaslatát, hogy 2022-ig egy olyan módszertant dolgozzunk ki a kibocsátás mérésre vonatkozólag, amely a wheel-to-wheel -wheel megközelítést alkalmazza, mert ez fogja reálisan megmutatni azt, hogy mekkora is a kibocsátás valójában, ugyanakkor a bizottságnak azon javaslatát is támogatjuk, hogy az úgynevezett vektoszimulációt is valósítsuk meg, illetve újítsuk meg, mert az új technológiák jobb lehetőségeket biztosítanak, ezeket érdemes lenne figyelembe venni. Máskülönben nem tudjuk majd a jövőben megjelenő új technológiákat sem hasznosítani a széndiokszid kibocsátás csökkentés területén. Ezért azt szeretnénk, hogyha megújítanánk ezt a fajta szimulációt, mi a módosítóinkkal szeretnénk majd elérni azt, hogy az Európai Bizottság munkája jövőben pontosabb legyen a mérések területén. Köszönöm. Merci, Rados, pour les... Köszönjük Rádos uh, úrnak, a zöldek következnek, és a zöldek nevében pedig uh, Delond úr, köszönöm szépen elnök úr, mivel nincsen ambiciózus uh, uniós jogszabály, ezért Nekünk itt az ideje, hogy valamit tegyünk a probléma megoldás esetében. A gépjárművek eh, széndiokszid kibocsátása 9%-kal fog várhatóan nőni 2010 és 30 között, mivel eh, egyre nagyobb életeket ölt a közúti szállítmányozás. Ha nem teszünk semmit, akkor a 40%-os emisszió csökkentési célokat soha nem fogjuk tudni teljesíteni. Hogyan lehet költséghatékonyan megoldani mindezt annak érdekében, hogy csökkenjen a üzemanyagfogyasztás, és így megtakarításokat lehessen elérni. Kínában, Kanadában, Amerikában, Japánban már csökkentették a széndiokszid kibocsátást a nehézgépjárművek esetében. Itt az ideje, hogy az Európai Unió is tegyen valamit, ha nem, akkor nem maradhatunk versenyképesek. Impact assessment, already available technology. A rendelkezésre álló technológiák 15-20%-kal is csökkenthetik 2025-ig a széndiokszid kibocsátást, és akkor még figyelembe se vettük azt, hogy a nulla kibocsátású kamionok is megjelenhetnek. A mínusz 20%-os cél egy olyan 2020-ra kitűzött cél, amely igenis elérhető, bármennyire ambiciózus, ezért furcsa az, hogy az Európai Bizottság a saját hatás tanulmányában szereplő ajánlásokat nem vette figyelembe. Még jó, hogy itt vagyunk mi zöldek, és megtesszük ezt helyettük. A hatástanulmányból azt is kiolvashatjuk, hogy a nulla kibocsátású célkitűzés hosszú távon az, ami legjobban ösztönzi a piacot. Reméljük, hogy az előadóval, illetve a többi előadóval jó lesz az együttműködés. Köszönjük szépen, kollega a felolvasást, most pedig a GUE nevében González asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen mindenkinek a munkáját a jelentéssel kapcsolatban. Tudjuk, hogy elég sok probléma merült fel a közutakon, és azt is tudjuk, hogy a munkafeltételek nagyon nehezek, azt is tudjuk, hogy sok szállítmányozott cégnek elég rossz híre van, és a szabályokat szigorítani kell. Azt szeretnénk, hogyha a széndiokszid kibocsátást csökkentenénk, ez egy fontos lépés lenne, és hozzájárulhatna ahhoz, hogy ez a gazdasági ágazat is hozzájárjon a, a klímaváltozás elleni harchoz és a párizsi klímacélok eléréséhez. Elengedhetetlen, hogy ezen a területen tegyünk valamit. Tudjuk, hogy az Európai Unió lépésről lépésre halad, de azt gondoljuk, hogy egy kicsit eh, az ambíciós szintet illetően nem voltunk eléggé eh, erősek. Ami pedig a környezetet kifejezetten szennyező eh, gépjárműveket illeti, fontos ezekre koncentrálni. Megfelelő módosító javaslatokat nyújtunk majd be, annak érdekében, hogy elérjük, hogy ne legyünk túlságosan megengedők, és hogy ne csökkentsük az ambíciós szintet. Minden olyan kezdeményezést támogatunk Európában, amely a versenyképességet kívánja növelni Japán és az Egyesült Államokkal szemben, ami az előállítók számára eh, kialakított küszöbértékeket illeti. Ez ezen a területen fontos a nagyobb beruházás, a több beruházás, a kutatás, a fejlesztés a nehéz gépjárművek esetén is. Ennek a problémának nagyon sok mm, oldala van, nagyon sok árnyalata van. Nagyon fontos, hogy olyan gépjárművek legyenek az úton, amelyek kevésbé szennyezik a környezetet. Ennek megfelelő módosító javaslatokat fogunk benyújtani. Optimisták vagyunk, biztos, hogy meg tudunk egyezni a szöveggel kapcsolatban. Köszönöm szépen, megadom a szót az Európai Bizottságnak. Tessék, öné a szó. Thank you very much for Köszönöm szépen Köszönöm szépen, hogy meghívták az Európai Bizottságot is, és hogy lehetőséget kapunk arra, hogy hozzászóljunk a témához. Köszönjük a jelentéstevőnek, hogy elég rövid jelentést készített, ezzel megkönnyítette a munkánkat. Nos, az Európai Bizottság megpróbál egyszerre három dolgot felvetni. Egyrészt a környezetvédelmi e, kérdést, a széndiokszid kibocsátást, ami elhangzott másodszor, ami nagyon fontos, a szállítmányozók. Azt szeretnénk, hogyha ebből a javaslatból e, nekik e, előnyük lenne. Hogyha megnézzük, hogy milyen üzemanyag megtakarítást lehet elérni, 25 ezer euró üzemanyag költséget tudnak meg spórolni a szállítmányozott cégek a gépjármű használatának első 5 évében. Ez elég sok pénz, és ezt ne felejtsük el, amikor el akarjuk fogadni ezt a javaslatot. Harmadszor, és ez is elhangzott, az európai előállítók, gyártók fontos, hogy versenyképesek maradjanak. E, európai e, gyártókról van szó, a Kína, a japán, amerikai e, gyártóknak már vannak sztenderdjeik a nehézgépjárművekre vonatkozóan, és az az új technológia gyártását ösztönzi kialakítását, kifejlesztését, és biztosítanunk kell, hogy a mi gyártóink is ebben a versenyben részt vegyenek. Az a megközelítés, amit vált, választottunk, és ez többször is elhangzott, ez egy lépésről lépésre való megközelítés, hiszen először szabályozzuk a nehéz gépjárműveket, úgyhogy a tudásunk is korlátozott. Természetesen szeretnénk minden kategóriára kiterjeszteni ezt, buszokra, nehéz gépjárművekre, stb., de hát ez nagyon sok munkát jelent, és ez más, mint a személygépjárművek esetében. Nagyon a személygépjárművek sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint a nehéz gépjárművek, teherautók, kamionok, buszok. Tehát ami a nagy kamionokat illeti, ez az összes nehézgépjármű kibocsátás 75%-át adja, tehát erre nagyon is odafigyelünk, és a többit 2022-ben akarjuk majd szabályozni, felülvizsgálat vizsgálni 2022-ben, tehát négy év múlva már felülvizsgálatot folytatunk mert akkor már rendelkezésre állnak az adatok. A Vecto egy szimulációs eszköz, ezt használtuk, ez nem arról van szó, hogy ezt egyszerűen kitöltjük, és aztán működik, hanem ez egy alakulóban lévő munka. Ezt a modellt az új technológiákhoz kell igazítani. Itt az Európai Bizottság folyamatos munkát kell, hogy végezzen az elkövetkezendő időszakban, hogy a Vecto az új hatékony technológiákat tükrözni tudja. Ebben az összefüggésben, hogyha megnézzük az egyik javasolt módosítást, és megnézzük az európai moduláris rendszer kombinációt, ez egy olyan dolog, amit 2022-ben kell majd felülvizsgálni. Azt gondolom, hogy ezzel a módosítással a bizottságnak nem lesz problémája, de van egy másik javaslat, ez a Real to Will, ez nagy problémát, fejfájást okoz. Megnéztük ezt a hatástanulmányban, és ez azt jelenti, hogy a vektó szimulációs modell ki kellene terjeszteni a teljes üzemanyag ciklusra, és az üzemanyag ágazat, ráadásul nem az autó ágazat felelősségébe tartozik, de közben pedig a kötelezettséget az autógyártókra helyezzük. Kérdés, hogy az autógyártást hogyan tudjuk felelőssé tenni olyan kibocsátásokért, amely korábban merül föl. ezeket a kibocsátásokat más európai jogszabályokban kell figyelembe venni, például a megújuló energia e, irányelv megvizsgálja a bioüzemanyagok e, lehetőségét, e, Mínusz 40 százalékos célkitűzésről van szó, a két politika a bioüzemanyag és a nehéz képjárművek széndiokszid kibocsátása, ez mind a kettő hozzá kell, hogy járuljon a cél eléréséhez. Hogyha a bioüzemanyagokkal és bekerülnek a széndiokszid kibocsátási és gépjármű rendelkezésbe, akkor ezeket kétszer számolják el. a 2030-ra körülbelül 29-30 millió tonna széndiokszid kibocsátást lehet megspórolni. Hogyha ezt a javaslatot nézzük, akkor azonban a megtakarítás a nehézgépjárművekre vonatkozóan alacsonyabb lesz. Tehát attól függ, hogy melyik jogszabályt alapul véve kalkulálunk. Az egyetlen módja e, ennek a problémának a megoldásának az, hogyha a célokat radikálisan növeljük, és a bioüzemanyagokat is figyelembe vesszük. Ez nagyon fontos, ezt mindenképpen végig kell gondolni. Ugyan ez a vita merül fel a széndiokszid és személygépjárművek széndiokszid kibocsátásával kapcsolatban, erről hétfőn lesz e, szavazás Luxemburgban, de nem, lényeg az, hogy nem lehet az egyik jogszabály alapján elért megtakarítást beleszámítani, vagy kétszeresen számolni, elszámolni egy másik jog, jogszabályban. Mindez összességében elég sok administratív munkát jelent az autógyártásban, és az autógyártásnak a nagyon fontos, hogy figyelembe vegye minden kibocsátást. Ez az utolsó pont, ez egy nagyon fontos téma. Ezek nagyon, ezek elengedhetetlen témák a nehéz gépjárművek esetében. Köszönöm szépen. Egy ez a hétfői luxemburgi szavazás, ez mit jelent? Ez engem, ez egy kicsit meg, meg zavart. Ez valami titkos szavazás? Vimnek visszaadom a szót, gondolom, hogy ez fontos. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőknek a munkáját. és köszönöm az Európai Bizottságnak is a teljesen világos gondolatvezetését. Egy kicsit azonban csalódott vagyok, hogy kollégám szerint még mindig nem vagyunk eléggé ambíciózusak, mert úgy tűnik, hogy a néppárton belül egészen más, hogy nézzük a dolgokat. De ez nem igaz, hogy nem vagyunk ambíciózusak. Ambíciózusak vagyunk. A zöld kollégámra tekintek, és várom, hogy 2030-ban mi lesz. Köszönöm a módosítások benyújtásának határideje szeptember 13-a és október 9-én lesz a szavazás. Az utolsó napi rendi pont, amire most sor kerül a ma délutáni ülésünkön, az egy ITRE bizottsági jelentéshez készített vélemény az Unió új programjának és az Európai Unió új program ügynökségének létrehozása. A néppárti ez a vélemény, Vim. Elnök úr, ismét csak azt kell megállapítanunk, hogy a csütörtök délutáni ülések kevéssé sikeresek. Különösen igaz ez azon kollégák esetében, akik egy kicsit messzebbre utaznak. Ez persze nem változtat a téma fontosságán, ezért Szeléni kolléga nevében szívesen megtartom a bevezetőt a témában. Az űrprogram illetőleg az űr és a világűr és a közlekedés a technológia fejlődésének idejében szorosan összefügg egymással. Azok a navigációs rendszerek például, amelyeket a közlekedésben használunk, de az egész közlekedés szervezés is közvetlenül összefügg a az űrkutatásban, illetve az űrprogramokban használatos szolgáltatásokkal. ETMS, ECOL és a Safe SafeCNet Mindezen rendszerek, szolgáltatások, hálózatok szorosan összefüggnek az űrprogramban használt technológiákkal, és összefüggnek az űrtechnológiával és, és az űriparral. Magam is jelentéstevője vagyok a vezető nélküli autonóm járműveknek. Itt is látok egy összefüggést, Illetőleg az éghajlatváltozást is meg kell említenünk. Az erre adott esetleges válaszok is összefügghetnek a jól működő európai űrprogrammal. A Galileo, az EGNOS és a Copernicus programokat össze fogja vonni az Európai Bizottság, ehhez jönnek még új kezdeményezések is, az SSA és a GovSatcom kezdeményezés, ezek mind-mind egyetlen programon belül valósulnak majd meg. Elnök úr, az MFF is fontos szerepet játszik, hiszen viszonylag magas összegeket kívánunk szállni 2021 és 2027 között erre a területre. Nagyon fontos, hogy az űripar, az űrágazat és az összes közlekedési módozat összességében fenntarthatóbbá, jobbá váljon. A tervek szerint létrejön majd egy új ügynökség, az Európai Unió űrprogram ügynöksége, amely lehetővé teszi, hogy az új technológiákat az összes közlekedési módozatban hatékonyan alkalmazzuk. Szeléni úr különösen, kiemelten foglalkozik az űrszeméttel, általában már nem használt műholdak, meghibásodott műholdakról van szó. Erre a problémára jobban oda kell figyelnünk. Szeléni kolléga úgy véli, hogy nem akarhatjuk, hogy a régi műholdak a fejünkre potyogjanak. Nagyon fontos az imént már említett GovSat.com program is, E program kapcsán különösen kiviláglik az, milyen fontosak a közlekedésben az ő programokhoz kapcsolódó technológiák. Végezetül megemlíteném még a kiberbiztonságot is, hiszen a technológiai fejlesztésekkel visszaélhetnek, hogyha nem biztosítunk megfelelő védelmet. Szalini úr azt javasolja, hogy az ő programot biztonságosá kell tenni, és lehetőség szerint függetlenné mindeközben persze a versenyt is ösztönöznünk kell azért, hogy együttműködhessünk partnereinkkel, és igaz ez a nemzetközi Európán kívüli partnereinkre is. Köszönöm. Köszönjük szépen, Vim. Egy egy személyes sót hallhatunk ma délután, attól tartok. bocsánat, tévedtem először, de mondta asszony. Köszönöm szépen. Francisco Assis kollega nevében én fogok hozzászólni. Először is hadd mondjak köszönetet az előadónak a munkáért. Nagyon fontos téma ez a jövőre kihatással lesz. A tudományos kutatás megszámálhatatlan lehetőséget rejt az Európai Unió, a tagállamok, a polgárok és az ipar számára. Új kihívásokkal kell szembenézni, itt van például a fenntartható fejlődés, az éghajlatváltozás, illetve az önvezető gépjárművek, nem is beszélve határellenőrzés, közlekedési irányítás, illetve a biztonsági kérdések. Nos, ilyen tekintetben az űrtechnika elengedhetetlen lesz, ezért fontos, hogy az űr kutatást valódi prioritásként kezeljük, ehhez kutatásra, fejlesztésre megfelelő forrásokat kell szánnunk. Az Európai Bizottság MFF javaslata ez ügyben messze nem elég ambíciózus, ezért több európai pénzt kell követelnünk arra, hogy a megoldandó problémákra európai szinten több pénzünk legyen. Végezetül elmondom, hogy a szocialista frakció hozzájárul majd a vitához saját módosítóinkkal, javítva ezen a jelentésen, remélhetőleg, hogy a végső szöveg és a végtermék mind sokkal jobb lesz. Köszönjük de mondta asszonynak, megadom a szót. Telicska úr helyett, akinek máshol van most a dolga, Telicska úr helyett, tehát én mondom el, hogy Telicska úr üdvözli ezt a jelentést, remélhetőleg minél nagyobb többség szavazza ezt meg. A következő több éves pénzügyi terv kapcsán egyetért az előadóval, hogy az Európa Közlekedési Bizottság a stratégiai prioritásokra kell, hogy koncentráljon, például erre a témára általánosságban, Ez mindenképpen jó kiindul pont lesz, hogyha egy koherens európai stratégiát fogadunk el, amelynek aztán a követését, a félidős felvizsgálatát elvégezhetjük. 2021-27 között évekről beszélünk, remélhet, remélhetjük csak, hogy az Európai Bizottság is komolyan veszi az irányú kötelezettségét. Telicska úr természetesen támogatja a mandátum, a támogatja a prágai központú ügynökség mandátumának kiterjesztését, mert a közlekedési ágazat szempontjából is nagyon fontos, illetve hozzánk tartozó kérdésekben is sokat segíthet. Szét. Pour cette raison et dans la perspective des débats dans la commission transport. Ezért a közlekedési szakbizottságban Talicska urat négy prioritás érdekelni elsősorban. Először is megfelelő költségvetést kell garantálni, amely a program fontosságának megfelel, a közlekedési ágazatnak, illetve e, általában a, a költségvetési e, források e, hozzárendelésével fontos, hogy a többi programmal is interakciót alakítsunk ki. fontos az új technológiai fejlemények interoperabilitását és hozzáférhetőségét. A technológiával kapcsolatos szabályok ügyében mindenképpen a bizottság és az ügynökség együttműködése szükséges. A kiberbiztonság egy különleges program, a parlament jelenleg is részt vesz eh, az ENISA tematikáját körülvevő vitában. Fontos a program értékelése, illetve az eredmények átvegítása, eh, ahogy azt az eh, emlő témában is már kimondtuk. Köszönjük szépen, most pedig... Oké. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer... Rövő asszony, köszönöm szépen. Nagyon technikai és politikai szempontból is nagyon összetett dosszié ez, amelyik ráadásul különösen fontos a következő időszakra nézve. Ez a véleménytervezet az Európai Parlament prioritásait állapítja meg az Európai űrprogram kapcsán, főként az európai közlekedési ágazat egészére tekintetve. Fontos, hogy a mi véleményünket e, ezügyben figyelembe vegyék az ITRE-ben is előadója ennek a témának, ami nyilván a két bizottság együttműködését nagyban megkönnyíti. Európai preferenciát kell adni az Európai Műhold programban is, az Európai Stratégia prioritásai mentén. Természetesen módosítókat is benyújtok majd annak, hogy európai preferenciát kapjon egy ilyen stratégia és fontos ágazat, hiszen az Európai Unió szuverenitását és az űrhez való hozzáférést is ez garantálja. Szeretném tudni, hogy az elkövetkezendő 20 évre vonatkozó munkaprogram a műholdakra vonatkozóan eh, eh, elkészül el, illetve hogy ez eredetben pontosan hogy valósul meg. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Most pedig nem Telicska úr szövegét olvasom fel, hanem személyes eh, megjegyzéseket tennék a javasolt rendelet, és a előadó munkája is elképesztően jó minőségű, főként ilyen bonyolult és összetett témában. Sajnálatos, hogy az euroszkeptikusok most már el, nincsenek közöttünk, mind el kellett, hogy siessenek, hiszen itt egy olyan téma, amely egyre egyrészt érinti a tagállamok, másrészt az Európai Unió szuverenitását is. Nincs tagállami szintű program, hogyha nem lenne európai szintű program, akkor tényleg ez minket háttérbe szorítani. Itt van a Galileo, amire szeretnék rögtön utálni. Európa szuverenitása ugyan milyen lett volna ezen felépés nélkül. Még akkor is, hogyha vannak tagállamok, amelyek úgy tesznek, mint hogyha lenne saját védelmi politikájuk, de hát az európai közös felépés eh, valóban eh, megkerülhetetlennek tűnik. Fontos európai szuverenitás szempontjából ez a program. Hogyha van ilyen, akkor pontosan ez az, amiről ez a jelentés szól. Két további eh, megjegyzésem is lenne. Ez mindig roppant kényes kérdés. Látjuk, hogy milyen nehézségeket okozott megint az Ariane 6 eh, eh, program beindítása. Stratégiai döntéseket kell hozni eh, a mm, mű, műhold felbocsájtó programok kapcsán láthattuk, hogy Amerikában is milyen döntéseket hoztak ezek a a kérdések, és éppen ezért megfelelő költségvetési újragondolásra is szükség van hogyha nem igyelünk el, akkor valóban ezek a források teljesen elvesznek. A második megjegyzésem, e keretben nagyon fontos, hogy több éves ilyen program működjön a műhold felbocsátására vonatkozó ilyen rakéta programunk. A downstream részét érintő a problémának, nyilván sokat több pénz kell, egy rendelkezésre a, áll rendelkezésre a begyűjtött, űrből érkezett adatok elemzésére és feldolgozására, mint azoknak a begyűjtésére. Éppen ezért komoly nehézséget okoz számunkra, hogy valóban helyén kezeljük ezt az programot ugye a downstream eh, eh, részét Természetesen támogatni fogjuk ezt a programot. Én magam is benyújtok majd pálymódosítót, már csak azért is, mert nagyon fontosnak tartom ezt a témát. Most pedig a GUER nevében megadom a szót Konyecsna asszonynak. Vous avez la parole. Ki meglepő módon jelen is van, parancsoljon. Předsedo, dovolte mi také za naši Köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne ezzel az anyaggal kapcsolatban. Hadd mondjam el, önnel ellentétben az Európai Bizottság javaslata nekem csalódást okozott. A program menedzsmentet hatékonyabbá, gyorsabbá és olcsóbbá kell tenni. Ezt azonban teljesen figyelmen kívül hagyták. Az Európai Bizottság emellett továbbra is ők kezelik a programokat és az ügynökségeket is. Ez nem vezethető vissza, vagy ez nem fog oda vezetni, hogy hatékonyabb legyen a program. Az Európai Bizottság nem akar lemondani több száz ügynökről, illetve több száz hivatalnokról, akik ellenőrzik a feladatot. Azt gondolom, hogy fontos lenne, hogyha itt a nemzetközi együttműködéssel foglalkozna az Európai Bizottság a szabályozással, az ESPA pedig a technikai kérdésekért. A GSA E, az EASA e, számára e, egy kapcsolati pont kellene, hogy legyen. A rendeleti javaslat a státuszkó mellett tart ki, azonban ez nem hatékony. Az én módosító javaslataim megpróbálják majd mindezt egy kicsit korrigálni. Köszönöm szépen. Nos, mindig fontos az űrpolitikát korrigálni, kiigazítani. Most megadom a szót a bizottság nevében Dyson úrnak. Oui, je change. Voilà, voilà, voilà, voilà, ça marche. Vous savez. Köszönöm szépen. A mikrofon kevésbé működik jól, mint az űrprogram. Hadd mondjam el e, egyszerűen azt, elnök úr, hogy ami elhangzott európai szinten, e, ez nem lenne, ez, vagy amit megteszünk európai szinten, ezt e, e, tagállami szinten nem lenne képes egyetlen tagállam sem elvégezni. A Galileo program már most lehetővé teszi, hogy nagyon-nagyon pontosan biztosít bizonyos szolgáltatásokat, sokkal pontosabban, mint bármilyen más geolokalizációs program. Úgyhogy ebben büszkék lehetünk Európára. Néha elfelejtjük ezeket a programokat, amelyekre büszkék lehetünk. A Copernicus is egy olyan program, amely nagyon fontos eredményekre jutott, és mondanék egy példát is erre az Atlanti óceán másik oldalán lévő nagy ország egy sajtó egy nyilatkozatot adott ki, eh, amelyben köszönetet mondanak a Kopernikus programnak, hogy támogatták az Egyesült Államok programját. Összességében eh, köszönöm szépen ezt a támogatást, amit eh, kapunk az Európai a Szakbizottságtól a véleménye formájában és a jelentéstevőnek Ez a politika, ez egy nagyon érzékeny kérdés. Ez itt felveti az európai autonómia kérdését is, és itt van a műhold kibocsátó vagy fellővő programok autonómiájával kapcsolatban felmerül ez a kérdés. Azt gondolom, hogy ez a szöveg remélhetőleg megkapja az önök támogatását és a parlament támogatását, ami a hosszú távú politikát és a stratégiát, a 20 éves stratégiát illeti, sajnos hát kúsba köt bennünket a költségvetési ciklus, ami rövidebb, és ezért köt, kötelesek vagyunk az MFF-et figyelembe venni, ami csak 7 évre szól, úgyhogy az ezen túlmenő, ezen túlmenő kötelezettséget nem tudunk vállalni. Ami a kormányzás kérdését illeti, ez egy nagyon, ez is nagyon érzékeny dolog. Az a bizottságnak nem áll eh, szándékában leadni a felelősségét Fontosnak tartom, hogy konszenzusra jussunk a Prágai Ügynökség és az Európai Bizottság harmonikus módon kell, hogy együttműködjenek. Az nagyon fontos, hogy ne legyünk megosztottak, harmonikus módon működjünk együtt, és így tudjuk a Galileo és a Kopernikuszt vinni. Ami a jövőt illeti, az Európai Bizottságnak nem az a célja, hogy forradalmat hajtson végre, hanem a meglévő jó programokat még jobban használja ki. Remélem, hogy az én utódom majd az önök utódai előtt azt mondhatja, hogy ezek a legjobb programok, amelyek léteznek a világban. Köszönöm szépen. Hát reméljük, mondja az elnök. Mielőtt visszaadom a szót, látom, hogy kollégánk megérkezett, és egy kicsit előre haladtunk, ezért megadjuk a szót kétnek is, bár most így a bizottság után szólal meg, de volt már erre példa. Igen, köszönöm szépen. Hát nem mondhatom, hogy ez az én szakterületem, nyilván egy másik területet választanék, hát eddig nem igazán sokszor jártam az űrben. Minden esetre, minden esetre köszönöm Szaléni úrnak a munkáját, megerősítjük azt, amit az Európai Bizottság mondott, az űr közös örökségünk, és ezt meg kell őriznünk a jövő generáció számára. És felelős magatartást kell támogatnunk az űrben. A zöldek nevében be fogok nyújtani néhány módosító javaslatot a fenntarthatósággal kapcsolatban, annak érdekében, hogy a források kitermelésére verseny induljon el. Ami a Galileo és a Kopernikus szolgáltatások felhasználását illeti ingyenesen más szolgálatok által, ezt jónak tartjuk, illetve a további szolgáltatások kifejlesztését. Jó lenne a gender egyenlőség kialakulása az űrben is, tehát kiegyensúlyozott gender megközelítése van szükség. A, várom az együttműködést a jelentéstevővel és a többi árnyék jelentéstevővel az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta nekem a lehetőséget. Köszönöm szépen, Kate. Most akkor Vimé az árószó lehetőségek. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát egy kicsit nevetséges, hogy én nekem négy témát kell itt képviselnem, holott a frakciónk a legnagyobb frakció. Na minden esetre eh, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkáját, köszönöm a bizottságnak a világos és egyértelmű eh, szavait, és tudom, hogy Szelini úr és munkatársai eh, webstreamingen hallgatták az, uta, az ülést, tudomásul veszik az itt elhangzottakat, és ennek megfelelően lépnek előre. Nagyon fontos, hogy legyenek jó mérnökeink, eh, mérnökök legyenek azok nők vagy férfiak. Ezekkel a szavakkal, mondja az elnök, ezen bölcs üzenettel fogom lezárni az ülést. Nem, nem, még, még nem. A határidők, a módosító javaslatokat december 30-áig kell, nem, 13-áig kell benyújtani, a következő ülés pedig szeptember 24-én lesz. Akkor ezzel a mai munkánkat lezártuk egy kicsit korábban, mint ahogy azt terveztük. Ez összefügg azzal, hogy milyen gyorsan dolgoztak a jelenlévők és a létszámmal. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes hazatérést, jó utat!